Possiamo iniziare? Kezdhetünk? Avete tutti la carta di voto? Mindenkinél ott van a szavazó Akkor elkezdjük a szavazást a Scotta jelentésről, és utána pedig folytatjuk a szavazást a Karonna jelentésről. Kérem tehát, hogy mindenki készítse elő cédulaját. Igyekszem gyorsan lebonyolítani ezt a szavazást. Io procederò alla lettura soltanto dei numero degli articoli. Megkezdjük a cikkekről a szavazást. Elkezdjük tehát a szavazást. Egyes cikk. Bocsánat, egyes módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Bocsánat, tehát az egyes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Tízes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tizenegyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as. 13-as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os. Megnyitom, Lezárom. Szavazott mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os két részben, 17-es két részben. Első rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, második rész, a 17-es módosítóról van szó, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadva. 18-as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es módosító. Tehát 24-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es módosító. Elfogadva. 21-es. Megnyitom a szavazást a 21-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as módosító. Megnyitom a szavazást a 30-asról. Lezárom a szavazást. itt egyel több szavazat szerepel. Tehát akkor újra szavazunk. Újra szavazunk a 30-as módosító indítványról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 29-es módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es. Har Lion módosítója, megnyitom a szavazást. Elnök úr, erről a módosításról szavazni kell a 31-esre. Elnézést vonja vissza a mondandóját az előadó. Fold. Ok. Compreso. Allora, andiamo all'emendamento. Nem, valóban, tehát a 32-esről szavazunk, megnyitom a 32-esről a szavazást. 32-es, lezárom a szavazást. Elutasítva. 33-as. 33-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Most pedig a 42-es módosítóra térünk rá. Megnyitom a 42-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 43-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 43-ast. 44-es módosító. Lezárom a szavazást a 44-esről. Elfogadtuk. 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 49-est. Bocsánat. Most pedig a 47-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 47-est elfogadtuk. 46-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 46-ost elutasítottuk. 45-ös. Megnyitom a 45-ösről a szavazást. Lezárom a szavazást. A 45-öst elfogadtuk. 51-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az 51-est. 52-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. 52-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a kompromisszumos, egyes kompromisszumos módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az egyes kompromisszumos módosítót elfogadtuk. Tovább lépünk. 63, 63-as módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 63-as elfogadtuk. 64-es módosító. Megnyitom a szavazást a 64-esről. ...64-esről lezárom a szavazást elutasítva. 65? Nem. 65-ös. Lezárom a szavazást a 65-ösről. Elfogadtuk. Most pedig továbbugrunk a 74-esig. 74-es módosító. Megnyitom a szavazást. Leszadom, a het- lezárom a 74-esről a szavazást. Elutasítva. 75-ös. Nikolászko. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 75-ösről. Elfogadva. 76. Tehát a 76-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 76-osat. 77. Megnyitom a szavazást a 77-es módosítóról. Lezárom a 77-esről. Elfogadtuk. 78. Ne, ne, ne, jól volt ez, mondja az elnök. Tehát 78, 79-es, bocsánat, a Lion, Lion módosító 79-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 80-as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. E, lezárom a szavazást. Elutasítva. 81-es módosító. Megnyitom a szavazást, a szavazás procedúráját. Lezárom a szavazást. A 81-est elfogadtuk. 83-as módosító indítvány megnyitom a szavazás eljárását, lezárom a szavazási eljárást, és ilyen módon elfogadtuk a 83-ast. 84-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. A 84-est elfogadtuk. 86-os módosító. Megnyitom a szavazást a 86-osról, Lezárom a szavazást a 86-osról. Elfogadtuk. Bocsánat, 85-ös jön most, 85-ös. Megnyitom a szavazást a 85-ösről. Lezárom a szavazást a 85-ösről. Elfogadtuk. 88. Megnyitom a 88-ról. Le. Lezárom a 88-ról. Le. Elfogadtuk. Kilencvenes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 91-es módosító. Igen, igen, 91-es. Megnyitom a 91 es a szavazást, lezárom róla a szavazást. A 91-est, 91-est elfogadtuk. Bocsánat, 89-es. 89-es módosító, megnyitom a 89-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 95. Megnyitom a 95-ösről a szavazást. Lezárom a 95-ről a szavazást. Elutasítva. Apriamo procedura di voto sul 98. 98-as, megnyitom a szavazást a 98-asról. Lezárom a 98-asról a szavazást. Elfogadtuk. 97. Ah, no, no, scusate. 99-es. Megnyitom a szavazást a 99-es módosító indítványról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 104-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 100-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Száz hetes számú módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 108-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. 110-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 111-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 113-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 115-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 115-ös, illetve 116-os. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 117-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 118-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 119-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 120-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 121-es. Megnyitom a szavazást. 121-esnél tartunk. Lezárom a szavazást, elfogadva. 124-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 126-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 127-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 130-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 132-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 131-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 133-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 134-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 136-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 137-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 138-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 139-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 141-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 140-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 142-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 144-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 145-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 146-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 147-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 148. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 149-es és a 150-es, ezekről együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 153. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 154-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 155-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 156-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 157-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 158. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 159-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most a Környezetvédelmi Bizottság módosításairól szavazzunk. Először az elsőről. Ez az NV1-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Approvato. Adesso andiamo. Elfogadva. Hármas számú módosítás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos számú módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas számú módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tizenegyes számú módosítás. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as számú módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 17-es módosítást elfogadtuk. Végül pedig 19-es módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a zárószavazáshoz érkeztünk. A határozat tervezet kapcsán megnyitom a szavazást, lezárom. A Scotta jelentést elfogadtuk. Gratulálok az előadónak.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 tudok fordítani a vállalatokhoz, szétszerelni,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 So your Italian is getting very well. <laughs> well, that's right. You should But stay at some least figures. Yeah. <laughs> Iniziamo con gli emendamenti al rapporto Caronna. Megkezdjük tehát a módosítókról történő szavazást a Caronna jelentésről. Készen állnak? Kezdhetjük? Megint úr, Albert képviselő. Kezdjük a szavazást. Iniziamo con l'emendamento numero 1. Ashworth. Egyes módosító, Ashworth módosító. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítva. Kettes módosító. Megnyitottam, tessék. Lezárva, ezt is elutasítottunk. Hármas módosító. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Négyes következik. Tessék, lehet szavazni. Szavazás lezárva, elutasítva. Ötös módosító. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Hatos a következő. Tessék, megnyitottam, lezártam, elutasítottuk. Hetes módosító következik. Lehet szavazni. Lezártam. Elfogadtuk. Nyolcas módosító. Megnyitottam. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Kilences módosító következik. Két részben fogunk szavazni. Első rész. Tessék. Lezártam a szavazást. Az első részt elfogadtuk, második rész, megnyitottam a szavazást. Lezártam. A második részt elutasítottuk. Tízes módosító. Megnyitottam. Lezártam. Ezt elfogadtuk. 11-es. Megnyitottam a 11-esről. Lezártam a szavazást. Ezt elutasítottuk. 12-es következik, tessék. 12-esről szavazhatnak tehát. Szavazást lezártam. Elfogadtuk. 14-esnél tartunk. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. A 14-est elutasítottuk. 15-ös megnyitva. Lezárva. A 15-öst elfogadtuk. Jönnek a kompromisszumos módosítók, ezek közül is az egyes. Megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. Az egyes kompromisszumos módosítót elfogadtuk. Következik a kettes kompromisszumos módosító. Megnyitottam a szavazást, lezártam, elfogadtuk a kettes kompromisszumos módosítót. 24-es módosító következik. Megnyitottam a szavazást róla. Lezártam. Elfogadtuk. 25-ös módosító. Megnyitottam. Lezártam. 25-öst elfogadtuk. 27-es következik. Tessék, lehet szavazni. Lezártam a szavazást. A 27-est elutasítottuk. Következik a 28-as. Megnyitottam, lezártam. A 28-ast elutasítottuk. 27-es. Huszonhetesről tehát lehet szavazni. Lezártam. Elfogadtuk. Nem a 29-es következik, nem. Vagy mégis? De, 29-es módosító. Lehet szavazni. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 30-es következik. Megint féle módosító. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. És ezt a 30-ast elutasítottuk. Következik a 31-es. Megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. Elutasítva. 32-es, tessék. Lezártam, és elutasítottuk. 33-as. Tessék, lehet szavazni. Lezártam a szavazást, és elfogadtuk. 34-es módosítónál tartunk. Megginesz úr, parancsoljon. Megginesz asszony, elnézést. Egy kis változtatást szeretnénk elsősorban a metán és széndiokszid szerepeljen a szövegben. Akkor újra megnyitom a 34-esről, a, mód, a módosítóról a szavazást, tessék. Lezártam. És elfogadtuk. 35-ös módosító. Lezártam. Elfogadtuk. 36-os. Megnyitottam. Lezártam, és elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosítónál tartunk. Megnyitottam a szavazást. Lezártam és elfogadtuk. Ezzel 42-es módosító indítványnál tartunk. Megnyitottam a szavazást, lezártam, ezt a 42-est elfogadtuk. 43-asról szavazunk, tessék. Lezártam. A 43-ast elfogadtuk. 44-es következik. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. A 44-est elfogadtuk. 45-ös következik. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. A 45-öst elfogadtuk. 46-os a következő. Tessék, lehet szavazni. A 46-osról lezártam a szavazást, és elfogadtuk. 48-as Nikolescu féle tehát 48-asról szavazunk, megnyitottam, lezártam, és a 48-ast elutasítottuk. 49-es következik, itt két részben fogunk szavazni. Az első részről megnyitottam a szavazást. Javítja magát az elnök. Időközben visszavonták ezt a módosítót. Tehát csak a második részről szavazunk. 49-es második része, megnyitottam a szavazást róla. Lezártam, és elutasítva. 50-es módosító következik. Lehet szavazni. Szavazást lezártam. Elfogadtuk. Akkor most következik a végszavazás az így módosított teljes dokumentumról. Tessék, Karona jelentés. Lezártam. A Karona jelentést elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Parancsolj. Köszönjük szépen. Proseguiamo? Folytatjuk a munkát. Cari colleghi, dobbiamo andare avanti. Kollégák, folytatnunk kellene a napirendünket. Szeretnék beszámolni arról, hogy a koordinátorok ülésén kollégák szeretnék csendet kérni a teremben. Grazie Mark. Vi informo che nella riunione dei coordinatori abbiamo deciso di presentare közölném, hogy a koordinátorok ülésén arról döntöttünk, hogy a bizottság irányába egy szóbeli kérdést fogalmazunk meg, arra vonatkozvást, hogy a mezőgazdaságot az európai 2020-as stratégiába foglaljuk bele a miniszterek tanácsán kerüljön ez a napirendre. Ennek értelmében a következő plenáris ülésen, a mezőgazdasági témában a 2020-as jövőbeni európai stratégiáról vitát folytathatunk. Van-e bárkinek ezzel kapcsolatban hozzászólni valója ellenvetése? Akkor minden frakciót felkérnék arra, hogy megfelelő állásfoglalásokat, állásfoglalási indítványokat készítsen elő, hogy egy közös indítványt intézhessünk a bizottság irányába. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság az európai 2020-as eh, jövőbeni stratégiának eh, részét képezze. Térjünk akkor hát napirendünk hatos pontjára, amit tegnap elszalasztottunk. Tegnap nem tárgyaltuk meg ezt. catastrofi naturali e di origine umana. A bizottság közleményről van itt szó. A természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció a téma. Ez egy új közösségi koncepció, egy új megközelítés. És Neves képviselő asszony dolgozta ki hogy melyek a legfontosabb szempontok a mezőgazdaság kontextusában. A katasztrófa megelőzés az egyik ilyen sarokpont, azok elkerülése, illetve a közösségi programok, amelyekkel meg lehetne előzni ezeket a katasztrófákat. Muito obrigada, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is üdvözlöm az Európai Bizottság képviselőit, üdvözlöm a szakbizottság tagjait és mindenkit, aki itt van. Engedjék meg nekem, hogy először is elnézést kérek, mert nem tudtam időben jönni tegnap, mert töröltek egy-két járatot. Nagyon sajnálom ezt a dolgot, hogyha ez akadályozta volna a szakbizottság ülését. Minden esetre mind az elnöknek, mind a kollégáknak köszönettel tartozom, hogy lehetőséget adnak arra, hogy ezt a jelentést megvitassuk. Egy jelentés tervezetről van szó, melynek címja, címe a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció nem új kérdés ez. Az európai intézményekben, többek között az Európai Parlamentben már megvitattuk ezt a kérdést. De az Agri szakbizottságban, tehát a mi szakbizottságunkban sem feledkeztünk meg a e kérdésről. Ugyanakkor nagyon sajnálandó, hogy a e kérdés továbbra is aktualitással bír mindig tisztában vagyunk azzal a tényel, hogy nem lehet sohasem eleget tenni a cél elérése érdekében. Engedjék meg, hogy Portugáliára utaljak. Portugáliát ezen a télen a természet csapásai sújtottak 2009. decemberében például hatalmas viharok dúltak, elsősorban Portugália nyugat, nyugati területén és az Algravei régióban is. Ezért ezt a, régi, ezt a témát mindenképpen ki akarom emelni. Ez egy nagyon súlyos vihar volt, mely tombolt és negatív kihatással járt az emberek életére és a mezőgazdaságra. De kihatott a vihar, mondanom sem kell, a gazdaság termelésére és termelékenységére És Nem szabad persze most éppen a mai nap elfeledkeznünk egy másik két kérdésről, ez pedig az özönvíz. Joggal mondom ezt a szót. Özönvíz csapott le, pusztított és sodorta el Madeira szigetét, hanem is az egész szigetet, de ebből az özönvíz csapásból is láthatjuk, hogy mennyire sért érinthetőek, sérülékenyek vagyunk, mennyire ki vagyunk szolgáltatva a természet vad erőinek. Madeira szigetén láttuk, hogy milyen súlyos kihatással lehet a természet az emberek életére és a gazdaságra is. De hogy szóljak néhány szót a jelentésről, melyről beszélni szeretnék, figyelembe véve azt a tényt, hogy ez a kérdés milyen átfogó, milyen sokrétű. figyelembe véve azt is ugyanakkor, hogy nem nagy terjedelem áll, lehető, a rendelkezésünkre, tehát nem sok oldalt lehetett írni, ezért néhány döntést kellett hoznom azért, hogy a e kérdés legfontosabb szempontjait kiemeljük, amelyek ezen első tervezetben jelentőséggel bírhatnak. Ugyanakkor nagyon fontos az is, és ez az első véleménycsere során is kiderült, hogy a legfontosabb kérdésekre korlátozódjunk, amelyek természetesen összefüggésben állnak a mezőgazdasággal, hiszen jól tudjuk, hogy a mezőgazdaság és a természeti csapások kérdésével egy másik szakbizottság is foglalkozik. Mi, illetve a, a természeti csapas, csapások más szempontjaival más szakbizottságok is foglalkoznak. Mi azonban csak a mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozunk, ezért tehát távirati stílusban, ha még tudják mi a távirat, fogalmaztam tervezetemben. Természetesen az egyes pontokat még el lehet mélyíteni, de még egyszer mondom, nagyon szűk térfogat állt rendelkezésünkre, szűk, korlátozott, hosszú ez a jelentéstervezet. Látják, hogy az első pontnál témákat sorolok fel, és arról beszélek, hogy a megelőzés és a beavatkozás nem elválasztható egymástól. A katasztrófa megelőzés és az intervenció számos szálon összefüggő dolog. A megelőzésről nem beszélhetünk csak akkor, hogyha intervencióról, beavatkozásról beszélünk. Nos, erről szól az első pont. E két pont egységként tekintett, tekintendő, és ez tekinthető az egész jelentés mottójának. Más kezdeményezésekről is szóltam, amelyek a területen megragadásra kerültek, és szakbizottságunk részéről nagyon fontos kiemelnünk azt, hogy fontos, hogy összefoglaljuk az ezt a területet szabályozó jogszabályokat. Egy holisztikus megközelítésre van szükség, össze kell foglalni tehát mindent, ami ezen a területen tétetett, illetve meg kell vizsgálnunk, hogy milyen további jogszabályokat lehet elfogadni azért, hogy hatékonyabban dolgozzunk, és így minimális normákat fogalmazzunk meg az előrelépés érdekében is. Ennek az időpontja éppen ma van. Beszélek a további pontokban az adatbázisról, illetve a környezetvédelmi katasztrófák természetre való kihatásának mérlegeléséről. Hiszen csak így, hogyha megfelelő térképeket készítünk, ahol a legsérülékenyebb régiókat is feltüntetjük, tudunk hatékony intézkedéseket foganatosítani. Ide tartozik még az a javaslat is, hogy egy gyors beavatkozású csapat egységre vagy segítő csapatra van szükség, európai szinten való koordinációra van szükség, a minél hamarabbi válaszadás megteremtése érdekében. Természetesen nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy milyen fontos, hogy a mezőgazdasági ágazat is képviseltesse magát ezen gyors reagálású csoport munkatársai között. Ez lett volna az jelentésem három pontja, három első pontja, ezek általános észrevételek, a későbbiekben pedig részletesebben szólok a mezőgazdaság kérdéséről. Például a négyes pontban. Itt az erdőgazdaságról van szó, természetesen különböző katasztrófák, természeti jelenségek aggaszthatják a gazdálkodókat, én azokról beszélek, amelyek talán a legsúlyosabb kihatással járnak a mezőgazdaságra. De szólok a mezőgazdaság pozitív szerepéről is, és arról, hogy milyen fontos, hogy a mezőgazdasági termelést megvédjük és megerősítsük, különösen a természeti katasztrófák ellenében. Rátérek a következő pontra az erdők kérdésére. Ebben a pontban szólok még egyszer az erdők fontosságáról, arról, hogy mit lehet tenni az erdő pusztulás ellen. A kilences pontban pedig egy módosításra teszek javaslatot, a 1257 per 99-es EK rendelet, melyről itt beszélek. Ezt módosítani kellene, illetve helyettesíteni kellene ezt a rendeletet egy új rendelettel, mégpedig a 1699-es rendelettel. Utána rátérek a víz kérdésére. A víz a környezetvédelem egyik fontos összetevője. Mind a túl sok víz, mind a túl kevés víz veszélyes lehet a mezőgazdaságra, ezért a vízről egy külön pontban beszélek. Majd pedig két további pontot meg szeretnék említeni, mely számunkra, melyek számunkra nagyon fontosak. A biztosítások kérdését, illetve a szolidaritási alap, az Európai Unió szolidaritási alapjának kérdését. Nos, a kockázat biztosítással kapcsolatban nagyon fontos, hogy kritikus hangot hallassunk. Megoldást kell találnunk azért, hogy minden gazdálkodó, és ezt hangsúlyosan mondom, minden gazdálkodó rendelkezik biztosítással. Persze a helyzet országonként különbözik. A mezőgazdaság minden területére vaj, szinte soha nem terjed ki a biztosítás, mind a terményekre, mind a gépekre. De a biztosítás különböző szintje azzal is magyarázható, hogy a termelékenység is különbözik, és ilyen módon egyenlőtlenség jön létre az EU gazdálkodói között, és ez torzítja a versenyképességet. Úgy hiszem, hogy fontos e kérdésre is megoldást találnunk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy más országokban, melyekkel versenyben állunk, szintén létezik biztosítás. Szólok a szolidaritási alapról, a szociális alapról és más alapokról is, melyekből pénzeszközök hívhatóak le természeti katasztrófák esetén. És e pontban kihangsúlyozom, hogy fontos, hogy ezen alapok való pénzeszközei lehívhatóak legyenek. De fontos, hogy a pénzeszközök egy részét megelőzésre lehessen fordítani, hiszen ilyen módon hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy közép és hosszú távon a természeti katasztrófák negatív kihatásait csökkentsük. Nem szabad persze azt sem elfelejtenünk, hogy az európai szociális alapátalakításánál más katasztrófákra is tekintettel kell lenni, például az aszályra és a szárasságra. Ezek olyan katasztrófák, melyek nem hirtelen ütnek be. Nem mondhatjuk azt, hogy ma ütöd be az aszály, ma meg véget ért, nem? Az asszály egy lopakodó jelensége, és látni kell, hogy a száraz, aszályos időszakokra nem vonatkozik a katasztrófa segítségé. Ezen változtatni érdemes. Ezután egy-két régióról is beszélek, amelyeket eh, mindig e katasztrófa sújt, és gyakran megfeledkezünk erről, hiszen eh, a szociális alapban szereplő szempontokat nem, fele, nem felelnek meg. Gondoljanak csak Madeirára. Ez egy kis sziget, és a helyzet katasztrofális, szörnyű pusztítást vitt végbe a sár és a víz, és ez a sziget szociális kohézióját is veszélyezteti. Jelentésemmel kísérletet tettem arra, hogy a különböző intervenciós mechanizmusokat is leírjam, amelyekről a kollégák első véleménycserénk során beszéltek, kollégáink beszéltek. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy egy-két alapvető szempont kidomborításra került az európai intervenció kérdése, a szárazság idejében az európai erdőgazdaság kérdése, az Európai Unió szolidaritásának kérdése, vagy pedig az Európai Unió gyors beavatkozásának kérdése a katasztrófák után, valamint a vidék eh, fejlesztés és a terület tervezés kérdései. Ezek részletes kérdések, melyeket csak említeni tudtam. Mint ahogy az a kérdés is csak felvetésre kerülhetett, hogy a tönkrement erdőségek újratelepítése során milyen magokat és magoncokat használjunk. Ezeket a kérdéseket ezen rövid jelentésben érthető módon csak említeni tudtam, nem tudtam elmélyíteni, hogyan a kollégák ezt szerethették volna, de legalábbis elveket sikerült megemlítenem, és e kérdések nem tűntek el teljesen. Sok olyan kérdés volt, melyet a bizottsággal való eszmecserében sikerült pontosabban megfogalmazni, Köszönettel tartozom a szakbizottságban dolgozom minden kollégának segítségükért. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben lehetőség lesz még arra, hogy egy-két kérdést intenzívebben megvitattussunk, amelyekről itt most csak röviden szóltam. Biztos hozzá lehet egy-két további kérdést vetni, tenni, amelyekről itt nem volt szó, például az élelmiszer ellátás biztonságának kérdéséről nem tudtam beszélni, holott tudjuk, hogy a természeti katasztrófák kihatnak az Európai Unió önellátásának, kép, önellátási képességére. További szempontok is felvethetőek volnának, például a mezőgazdaság hozzájárulása a környezet minőségének javításához. Még egyszer meg szeretném ragadni, hogy a lehetőséget, hogy ezt a kérdést felvessem, de korlátozott idő állt rendelkezésemre, és korlátozott terjedelem de biztos vagyok benne, hogy tovább folytatjuk kollégáinkkal az együttműködést azért, hogy minden a szakbizottságban megfogalmazott elvárásnak megfeleljen a jelentés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Maria, és most pedig elkezdjük a vitát, sokan kérik a szót. Először Deláns képviselő. No? No, non ha chiesto la parola. Allora Erran, Erran Scazzia. Yo becado, ¿no? Gracias, yo sí que, que se lo había pedido, sí. sí, yo sí, quizás porque nos llamamos las dos Esther. Hát lehet, hogy ez a névcsere abból adódik, hogy nagyon hasonlatosak a neveink. Szeretnek köszönetet mondani a téma bevezetőjének, hiszen egy nagyon aktuális jelentésről van szó, és egy nagyon fontos témáról. A Kanári-szigeteken és Madridban, Madéren pontosabban nagyon nehéz helyzet állt elő, mint legkülső régiókon, és hát tudjuk, hogy szigetekről lévén szó, nehéz a segítség kanalizálása. Számos áldozata van a kanári szigeteki természeti csapásoknak, és ezeket a szörnyűségeket orvosolni kellene. No, tehát köszönöm szépen a jelentést, és azt gondolom, hogy remek volt az együttműködés a néppárttal, és ez jó dokumentumot eredményezett. Fontos lenne egy globális stratégia kialakítása a természeti csapátos, csapások a természeti katasztrófák visszaszorítására, és jó lenne egyfajta cselekvési terv is, amely egységesen működne, és a szolidaritást is biztosítaná a tagállamok között. Tudjuk, hogy mi történik egy-egy erdőtűz kapcsán, egy-egy árvíz kapcsán, és azt gondolom, hogy a jó két, a megfelelő reagáláshoz szükség lenne arra is, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljük egymás között, hiszen még mindig nehézségek vannak a rekonstrukció alkalmával. Ami a szárazságot és az erdőtüzeket illeti, itt is jobb koordinációra volna szükség az egyes tagállamok között. Jobban kellene alkalmazni a közösségi eszközöket. A legutóbbi időben két témát tárgyaltunk rendszeresen, az erdők védelmét többek között, és a Forest programmal a parlament is szeretne részt vállalni abban, hogy megelőzzük a, az erdőtüzeket, illetve a szárazságot. Hát kicsit abszurdnak tűnik ez az elképzelés, hogy itt mondjuk a bizottság delegálja a feladatokat. Mindenképpen szükség lenne egy megvalósíthatósági tanulságra, életre lehetne hívni egy alapot is amely finanszírozza ezt. Egy tanulmányt is lehetne készítetni, mielőtt az alapot felállítják, annak biztosítására, hogy tudjuk, hogy milyen pénzügyi eszközökre van szükség, annak érdekében, hogy a megelőzés, majd pedig az adaptáció sikeres legyen. Az erdőgazdálkodást tekintve, az erdőgazdasági politikát tekintve mindenképpen lényeges lenne ez, annak érdekében, hogy az erdőket valóban megvédhessük, és a mezőgazdaság szerepét is jobban kidomborítsuk ebben a tekintetben. Elnök, köszönöm szépen Garcia asszonynak. McGuinness asszony következik. Thank you, Chair. Um, uh, thank the rapporteur. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak ezt a mindenre kiterjedő előadást. Néhány dologra szeretnék rámutatni, különösen a biztosítás tekintetében, meg kell különböztetnünk állami és magánbiztosítást. A nyolcas bekezdés az állami támogatásokkal kapcsolatos 1857-es rendeletben kiderül, hogy mik a feltételek a biztosítás szempontjából, és hogyha van állami támogatás egy tagállamban, akkor felével csökkenteni kell ezt a kitűzött mennyiséget. Kevés olyan tagállam van, ahol ez a biztosítás elérhető, és a, biztos, és a rendelet ezt akarja biztosítani, ennek a rendelkezésnek a státusza érdekelne, kapcsolódik ezzel a jelentéshez, írtam külön a, jelent, a bizottságnak ezzel kapcsolatosan, különösen a kap jövője szempontjából érdekes ez, már ami a biztosítást illeti és a kockázatkezelés kérdései, erre felhívnám külön a figyelmüket. A második kérdés pedig a szolidaritási alapra vonatkozik, különböző tagállamok már említették ezt, talán meg kellene vizsgálnunk a feltételeit, az időszerűségét, hogy korlátozó -e vajon, és megfelelő forrás rendelkezésre áll a különböző katasztrófák elhárítása érdekében, ami pedig különösen az áradásokat illeti, az erre vonatkozó irányelv alapján az derül ki, hogy ha azt végrehajtják és minden működik, akkor hozzá kell, hogy járuljon a problémák megelőzéséhez, de most egy lemaradásról beszélünk, időbeli lemaradásról, és figyelemmel kell követnünk ennek a témának a végrehajtását. Aztán még egy dolgot felvetettek többen, azt a kérdést, hogy amikor a problémák felmerülnek, és olyan katasztrofák történnek, mint például ezen a héten, akkor van-e az Európai Uniónak egy mobil kórháza, egy mobil tábora, úgymond, vagy egy olyan létesítménye, amelyben érvényesíteni tudja ezeket a szolgáltatásokat időszerűen, illetve kellő időben, és hogyha nincsen ilyen eszközünk, akkor ez olyasmi, amit talán felül kellene vizsgálni. Lehet, hogy nem ennek a jelentésnek a kontextusában, de úgy tűnik, hogy egyre több válsághelyzet merül fel, természeti katasztrófák, ember okozta katasztrófák, és fel kell készülnünk ezekre a helyzetekre. Köszönöm az előadónak még egyszer a jelentést. Köszönöm szépen, Meginis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Mindent megtett, hogy ilyen korlátozott terjedelemben is megfogalmazza a legfontosabb kérdéseket ebben a témában. Egy kérdésre szeretnék kitérni. Nevis asszony is rámutatott erre a témakörre, és szerintem külön figyelmet érdemel ez a kérdéskör, különösen a dél-európai térségekben a megelőzés szempontjából, mégpedig a keznek be. A közös agrárpolitikában a mezőgazdasági és a környezetvédelmi prémiumok számítása azon alapul, hogy hol merülnek fel nagyobb költségek, amikor a gazdaságoknak ilyen költségeket kell felvállalniuk az a környezetvédelmi előírások betartása érdekében ezeket a kiadásokat hozzá kellene adni a költségszámításhoz, minden olyan költséget, amely ahhoz szükséges, hogy megelőzzék az erdőtüzeket. Ezek alap ez alapvető jelentőségű a déli térségekben, különösen a nyári időszakban, ahogyan ez a jelentés 9. pontjában szerepel is. Én egy újfajta számítási módszert vetnék fel a környezetvédelmi prémium számításában, figyelembe véve ezt a többletköltséget, amelyet a gazdálkodóknak vállalniuk kell. Ezzel is arra készítetnénk a, az erdős térségben lévő gazdaságokat, hogy valóban betartsák azokat a technológiai előírásokat, amelyekkel az erdőtüzek ellen hatásosan fel lehet lépni. És egyébként meggyőződésem, hogy ez nem volna túlságosan nagy költség, mármint a megelőzés költsége, de igen, hathatós volna, korlátozva a, az erdőtüzek kiterjedését nyáron. Azzal is egyetértek, amit Meginész asszony említett a biztosítással kapcsolatosan. Különös erőfeszítéseket kell tennünk ezen a területen is, hogy még jobban kihasználjuk ezeket az eszközöket az érintett területeken. Köszönöm, Nevér asszony, Gyevoski úr. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, Nagyon köszönöm, elnök úr. Hadd gratuláljak Nevis asszonynak, kiváló véleménytervezetet készített, A következő hozzáfűzni valaim volnának. Amikor nehéz helyzetben vagyunk, akkor tudjuk, hogy kik az igazi barátaink. Úgyhogy én most minden esetre szeretném kifejezni szolidaritásomat a madeirai emberekkel. Ugye bajban ismerszik meg a jó barát, mondja ezt a mondás minden nyelven. Lisszabon nagyobb fokú integrációt hozott, ezért ezt a fajta barátságot, ennek a kötelékét is szorosabbra kell fonni. Számítanunk kell az Európai Unió támogatására, amikor ilyen szerencsétlen események történnek. Persze előfordul, hogy az ambícióink nagyobbak, mint amit az EU költségvetése meg enged, hiszen ez egy viszonylag szerény költségvetés jelen pillanatban. Vannak tehát ambiciózus céljaink, és meglátjuk, hogy a költségvetésünk mit enged meg. Még egy dolgot szeretnék aláhúzni, ez is szerepel a jelentésben, mégpedig, hogy a gazdálkodók számára nagyon fontos a szabályozás világossága áttekinthetősége. Ez a fajta egyértelműség arra vonatkozik, hogy milyen segítségre számíthatnak például áradás esetén, vagy olyan természeti katasztrofák esetén, mint amelyet például Madeirában tapasztaltunk most, milyen mértékben kaphatnak segítséget az EU-tól, vagy a nemzeti hatóságoktól, és milyen mértékben kell, hogy a saját erőforrásaikra hagyatkozzanak. Ezt egészen világossá kell tenni. Jelen pillanatban egyáltalán nem átláthatóak ezek a feltételek, nem tudják az emberek, hogy milyen segítségre számíthatnak, illetve mire jogosultak. Köszönöm. Köszönöm Becserulszki alelnök úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. A och till Nagyon súlyosak a természeti katasztrófák, amelyek az egész világon lesújthatnak, így az EU-ban is lesújthatnak. azok az ismeretek, amelyekkel rendelkezünk, korlátozottak, és korlátozottan tudjuk befolyásolni a természeti katasztrófákat. Például az árvízek területén regionálisan tudunk dolgozni, hiszen regionális jogkörrel rendelkeznek a hatóságok. Fontos, hogy az európai szolidaritásról sem feledkezzünk meg, hiszen ez egy olyan terület, amelyben szükségünk van egymásra. Nagyon fontos a szolidaritás. Biztosítani kell, hogy ne legyen egyetlen régió sem, egyetlen ország sem, amelynek egyedül kell megbírkózni egy ilyen természeti katasztrófa kihatásaival. Egyetlen ország sem képes erre, egyetlen ország sem rendelkezik erőforrásokkal, például, hogyha nagy erdőtüzeket kell eloltani. Portugália, Spanyolország példák erre, és saját kapacitásokkal rendelkeznek, hogy az erdőtüzeket eloltsák, de ez itt az összefogás nagyon fontos. Európai forrásainkat tehát jobban kell koordinálni, azért, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni minden természeti katasztrófa ellen. Van egy javaslatom javaslatom még nem teljesen kiérlelt bár, de íme így hangzik. A cunami során Tajföldön sok európai turista is tartózkodott, amikor lesújtott vagy felsújtott a cunámi a tengerből, kisújtott a cunámi jól szervezett volt a fellépés, de ugyanakkor sok bíráló hangot is hallottunk a tekintetben, hogy nem volt megnyugtató és elegendő a koordináció. Strukturálatlanul jött a segítség, de vegyük Olaszország példáját. Olaszország, amely általában nem olyan nagyon jó, ugyanakkor nagyon hatékonyan lépett fel. Nos, hát ha Olaszország volt hatékonyan, megszervezni a katasztrófa segítségnyújtást, akkor bizony másoknak is képesnek kell erre lennie. Tanuljunk hát ebben az esetben akár az olaszoktól. Miért ne tanulhatnánk egyszer legalább az olaszoktól a tekintetben, hogy hogyan kell fellépni a katasztrófa sújtott övezetekben? Olaszországban nagyszerűen működik ez a rendszer. Ha pedig jól működik, ne pironkodjunk, tanuljunk olasz barátainktól. Itt, az Európai Parlamentben még egyszer el kell mondanom, hogy Észak-Európában hatalmas erdőségek tarkítják a tájat. Mondhatnám nyugodt szívvel, hogy legfontosabb gazdasági forrásunk az erdő. Finnországban, Svédországban nagyon fontosak az erdők, de kevés az erdőtűz. Ám három-négy éve ennek ellenére egy nagyszerű, jó rendszert vezettünk be. Az erdőtüzek jelzésére, megelőzésére, megfékezésére. Fontos tehát, hogy gyakorlati szolidaritást eh, éljünk és tapasztaljunk meg. Köszönöm szépen! Polson asszony, na végre egyszer uh, Olaszországtól is tanulhatunk, ezt alá akarom húzni, és most meg Luis Capula Santosnak adom meg a szót, és kérem, hogy ne felejtse el, hogy még egy további vitát is le akarunk folytatni a kap jövőjéről. E Köszönöm szépen, és gratulálok az előadónak munkájáért. Nagyon helytállóan közelítette meg a kérdést, hiszen nagyon fontos tényező a megelőzésre tett erőfeszítés, hiszen az ilyen katasztrófák többnyire előre láthatatlanok. Általában akkor kerül elénk egy ilyen téma, amikor már valami megtörténik, Például Ausztriában, Németországban nagy áradások voltak, Olaszországban is a közelmúltban. Azután ugyanabban az időszakban az Iberiai félszigeten szárazság volt, és a legnagyobb erdőtüzek történtek. És most mindezt akkor tárgyaljuk, amikor ez a szörnyű tragédia történt Madeirán, ahol eh, az ember emlékezet óta nem volt ilyen mennyiségű csapadék. Tizennégy kilométer magas felhők eh, voltak a sziget fölött, és hát ez vezetett az eh, óriási viharhoz, és azután a földcsúszamláshoz. Annak ellenére, hogy lépésről lépésre teszünk azért erőfeszítéseket a megelőzés javítására nézve, a bizottságra is igaz, és a parlamentre is, azért elfogadhatatlannak tartom a szolidaritási alap szempontjából, hogy milyen javaslatokat tett a bizottság, és hogy ezeket, miután a parlament elfogadta, a tanácsban még mindig várnak a jóváhagyásra, Elfogadhatatlan, hogy a szolidaritási alap egyszerűen megfeledkezik a mezőgazdaságról, már ami a tevékenységét illeti, pedig a mezőgazdasági tevékenység áll a legközelebb a természethez, és a legnagyobb hatással az éghajlat és az időjárás erre a tevékenységre van. Amikor a kap jövőjéről beszélünk, akkor ezt is figyelembe kell vennünk, és nagyon fontos, hogy ez a jelentés és az abban felvázolt gondolatok hozzájáruljanak a kap reformjához, illetve annak tárgyalásához, amikor a kap 2013 utáni jövőjéről beszélünk. Gratulálok még egyszer az előadónak, A jelentés főbb tartalmával egyetértek. Remélem, hogy mindenkinek a támogatását élvezni fogja, és hogy a közeljövőben mindez konkrét cselekvésre fordítódik le. Köszönöm, Luis. Dancsler asszony. Vreau să o felicit pe doamna Patrao pentru abordarea acestui raport atât de important în condițiile în care... Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy milyen módon közelítenek ehhez a problémához, hiszen azt tudjuk, hogy egyre több a természeti katasztrófa. Hagy ragadja meg az alkalmat, hogy portugál kollégám felé szolidaritásomat fejezem ki a madeirai katasztrófát követően. Úgy tűnik, hogy egyre súlyosabbak ezek a csapások, ezek a természeti csapások. És a megközelítésünk minden egyes szintre ki kell, hogy terjedjen. A megelőzéstől az azonnali reagálásig. Tehát a természeti katasztrófákat, illetve az ember okozta katasztrófákat illetően, akár az EU-n belül vagy azon kívül történnek, le kell fednünk, és megfelelő koordinációs eszközök birtokában lehetünk itt sikeresek. Utalnék arra is, hogy az EU szolidaritása alapja jól működnek, azt gondolom, hogy ez elmondható. Mégis az a tapasztalatunk az első évek után, hogy azért van még pótolni való, vannak gyenge pontok. Mire vezethető ez vissza? A finanszírozás ebből az alapból nagyon sokszor nem időszerűen hívható le, a regionális katasztrófák esetében pedig nem transzparensen kerülnek aztán elköltésre. A fon, ez az alap pedig természeti katasztrófákra van korlátozva. Romániában például az áradások nál tudtunk lehívni pénzeszközöket ebből az, esz, ebből az alapból, de nagyon későn érkeztek meg a pénzek, és akkor már nem lehetett hatékonyan felhasználni. Becslések alapján kellene a természeti károkat orvosolni pénzben, és hát természetesen az azonnali, a gyors reagálás lenne a legcélra vezetőbb egy-egy ilyen katasztrófát követően. Elnök, köszönöm. José Pové következik. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, azt hiszem kiváló munkát végzett, és egy pár kiegészítő szemponttal kiegészíteném, ami már elhangzott. Talán ezt nem emelte ki eléggé a jelentéstevő asszony. A cím rendkívül jó, nagyon tan- találó, hiszen itt a természeti katasztrófákon túl ember okozta katasztrófákról is beszélünk, és a kettő között különbséget kell tennünk. A tegnapi klímaváltozásról folytatott vitánkkal is összefügg e, ez a téma, különös tekintettel az ember okozta katasztrófákra. Kérdéses, hogy véletlene, hogy egyre több a szárasság, egyre többször fordul elő árvíz vagy áradás, ugye a szociális struktúrákra és a mezőgazdaságra is kihatással vannak ezek a katasztrófák, de a mezőgazdaság önmagában nem tudja ezeket a gondokat megoldani. És ne felejtsük el, az ember okozta kihatásokat, illetve katasztrófákat. Ezeket talán egy kicsit jobban, ezeket az összefüggéseket jobban ki kellene domborítani ebben a jelentésben. A négyes pontban nagyon konkrét példákat hoz a szövegben, amikor a szennyezésekről beszél, illetve arról, hogy tulajdonképpen nem szándékos génszennyezés is előfordulhat. Ez nyilván a mezőgazdaságra vezethető vissza, gondolok itt a bio, kukoricára, illetve egyéb gabonafélékre. Aztán a zöld algák elszaporodása a tengerpartoknál. Úgy tűnik, hogy ezek már nem elkerülhetőek, és az emberi tevékenységre visszavezethető jelenségek. Ezért kell fellépnünk itt újabb intézkedésekkel. Naviár képviselőt támogatva szeretném mondani, hogy az erdőgazdálkodás egy lényeges terület, de nagyon nagy a különbség a kisebb és a nagyobb vállalkozások között, Észak- és Dél-Európa vetületében. Talán nincs elég támogatás ezen a területen. Támogatás nélkül azonban viszont a gazdáktól nem lehet mindent elvárni. Biztosan van itt véleménykülönbség, hogyha a 12-es pontra gondolunk, ugye itt a biztosításokat illetően, és ennek lehetnek különböző gyakorlati okai. Ugye vannak biztosító társaságok, de az, hogy ezek vegyék át a kockázatot, ahhoz a kockázat definíciója szerint ez nem egy állandóan visszatérő kockázat. A katasztrófák tekintetében viszont sajnos, hát akárhogy is nézzük, ezek most már rendszeresen ismétlődő katasztrófák. Úgyhogy a kérdés, hogy akkor ezeket hogyan integráljuk a biztosítási rendszerekbe. Aztán a gazdák definíciója, hogy a gazdaság szempontjából a gazdák tevékenysége mekkora hatással van az egész gazdaságra. Persze ők is köthetnének biztosításokat, de itt is meg kell különböztetni az egyes tagállamokat, illetve a gazdaságok méretét. A gabona vagy a különböző gyümölcs termesztők vonatkozásában meg lenne a forrás arra, hogy biztosításokat kössenek, mások esetében viszont ez az összeg nem áll rendelkezésre. Úgyhogy erre is koncentrálnunk kellene, és azt gondolom, hogy a kap reformját illetően, amikor vitázunk, majd erre is ki kell térnünk. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Következő felszólaló Michel Fontán. Egy nagyon aktuális témáról beszélünk, vitázunk, Ugyanakkor tudjuk, hogy ez a téma mindig és mindig visszatér, hiszen számos jelentést készítettünk már itt az Európai Parlamenten belül és a bizottságban is ugyanerről a témáról. Az a helyzet, hogy néhány tagállam talán nem akarja megerősíteni az együttműködést ezen a téren, dacára annak, hogy a Lisszaboni szerződés pont erre helyezné a hangsúlyt. A közvetlen azonnali támogatásra is ki kell tehát terjeszteni ezt az együttműködést, hiszen szükséghelyzetben a segítség éppen azt jelenti, hogy egymásnak is nyújtunk tanácsokat, koordináljuk az együttműködést, és talán felkészülünk előre bizonyos akciók, bizonyos gyakorlatokon keresztül az éles helyzetre. Úgy gondolom, hogy bizonyos biztosítási alapokon keresztül szavatolni lehetne a nagyobb biztonságot. Aztán, hogy egy alapon keresztül avatkozunk-e be jó értelemben, hát ez még nyitott kérdés. A különböző károk, egy mezőgazdasági földterületen nyilván más megítélés alá esik, mint hogyha egy nagyobb területet érint egy, egy ilyen katasztrófa, ami pedig a kapreformiát illeti, hát ez nyilván egy olyan terület, ahol a természeti katasztrófákat mindenképpen tekintetbe kell venni. A hegyvidéki térségekben nagyon sokszor előfordulhat katasztrófa, erózió, földcsúszamlás, hogyha azt nem tartják karban. Köszönöm. García Gerez asszony következik. La, la mayoría de las, de las cuestiones... Eh... Ezek a kérdések természetesen olyanok, amelyekben nekem is gratulálnom kell az előadónak az előadásáért, és eh, kifejezetten a 14. pontról szeretnék szólni, ami a szolidaritási alapot illeti már megszületett a vonatkozó jogszabály, voltak olyan kezdeményezések, hogy megállapodásra jussunk ebben a tekintetben. Nem tudom, hogy ez most a spanyol változatnak a problémája, vagy mindenhol így szerepel, hogy azt mondja, hogy az Európai Unió szolidaritási alapja, illetve szociális alapja, de ez egy másik alap, egészen más célokra jött létre, hogyha ez csak fordítási probléma, akkor hagyjuk, de azért nézzük meg, hogy minden változatban itt szerepele. Ez egy szolidaritási alap, és meg kell látni, hogy a, biztos, hogy a bizottság szándéka alapján lehet-e arra lehetőség, hogy ilyen katasztrófák esetén nagyobb mértékben mobilizáljuk ennek az alapnak a forrásait. Ez alapvető kérdés az alkalmazási kör szempontjából, kérdés, hogy ilyen katasztrófákra, mint a madeirai katasztrófa, vonatkozik -e ennek az alapnak a szolgáltatása. Nagyon fontosnak tartjuk továbbra is, hogy ez a helyzet megoldódjon, és megállapodásra jusson a tanács, és lehetővé váljon, hogy azok a módosítások érvényesüljenek, amelyek véleményünk szerint szükséges a szolidaritási alapra vonatkozó rendeletben, olyan kritériumok merülnek fel például, amelyek a bizottságra tartoznak, ezt pontosabban meg kell határozni, meg kell határozni olyan kérdéseket, hogy Például az áradások esetében lehet-e erre az alapra számítani, illetve szárazságok esetén például nálunk a mezőgazdasági termelők számára ez okozza a legalapvetőbb problémát, úgyhogy a 14. pontnál úgy gondolom, hogy valamiféle konkrétabb megállapítást kell beilleszteni a szövegben a módosításokra vonatkozólag. Köszönöm szépen. Delanoa képviselőnek adom meg a szót. Parancsoljon. De kérem, hogy korlátozza felszólalási idejét néhány percre, hogy a következő pontra is rátérhessünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is köszönettel tartozom a jelentéstevő asszonynak ezért a kitűnő jelentésért, és köszönöm a parlamentnek ezt a tartalmas, előbbre vívő, elgondolkodtató és elmélyült vitát. A parlament mindig elmondta, hogy támogatja a megelőzés politikáját. Nagyon fontos, hogy közösen dolgozzunk nem csak a válaszok megtalálása, hanem a megelőzés területén is. Integrált megközelítésre van szükség, a megelőzés, a válaszadás és az újjáépítés között. A reakció válaszadás területén nagy előrelépéseket tettünk, az európai polgáravédelmi mechanizmust megerősítettük, de ugyanakkor szükségesnek tűnik, hogy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzunk. Az európai szolidaritás kapcsolódnak kapcsolódnia kell a nemzeti felelősségvállalással, azaz reakció és prevenció. Még néhány rövid észrevételt tennék. A 2009. februárban kiadott bizottsági közlemény óta az Európai Bizottság több tanulmányt adott ki a kockázatok kartográfiája címmel, és eh, itt felvázoltuk, hogy eh, milyen megközelítést érdemes alkalmazni a tagállamokban. Dolgozunk a meglévő pénzeszközökön is. Megállapítandó, hogy a megelőzést, a prevenció célját hogyan lehet jobban alkalmazni a pénzeszközök felhasználása során, miképpen lehet a szolidaritási alapot jobban bevonni. Egy sor érintettel is felvettük a kapcsolatot, akiktől azt várjuk, hogy javaslatokat terjesszenek elő. A jelentéstevő asszony arról beszélt, hogy szükség van arra, hogy különösen az erdőgazdaság területén intézkedéseket foganatosítsunk. Már jövő héten a bizottság egy zöld könyvet ad ki az erdők helyzetéről, és biztos vagyok benne, hogy a zöld könyv az erdők a zöld területek vitáját is felgyorsítja majd. Még néhány szót a biztosításokról. A bizottság azonban, hogy a kockázatok kérdését és a jövedelem ingadozás kérdését is megvitassa, latba vesse, és a kap revíziója során megvizsgáljuk a felvetéseket. Több elképzelhető rendszer, több rendszer elképzelhető, és a bizottság megvizsgálja, hogyan lehet javítani ezt a rendszert. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy megadta a szót, megadta a lehetőséget, hogy hozzászóljak, és köszönöm a jelentéstevő asszonynak felszólalását. Köszönöm szépen. Most pedig a jelentéstevő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy túl optimista volnék, ha azt mondanám, hogy a vitát meghallgatva megállapítható, hogy közelítenek a véleményeink, és erre úgy volt lehetőség, hogy az első véleménycsere után a bizottságban az első véleménycsere során sok felvetéssel éltek a kollégák, és ezeket a felvetéseket igyekeztem a jelentésben megjeleníteni teljesen világos, hogy nagyobb hatással akarunk élni, és minél gyorsabban szeretnénk ezt a hatást gyakorolni. Tisztában vagyunk vele bár, hogy egyes kérdések még nyitva állnak, vannak gondolatok, amelyek nem jelentek meg a jelentésben. Egy-két kérdést a bizottságnak szegeztünk, egy-két, ezek közül egy-kettőre választ is adott a bizottság vannak tehát olyan észrevételek, amelyeket nem lehetett elmélyülten megemlíteni, de erről beszéltem. Mégiscsak két pontról beszélni szeretnék. Két pontot újton újra megemlítettek, ez pedig a biztosítás és a szolidaritási alapkérdése. Nos, a biztosítások területén valóban látjuk a nehézségeket. Egyetértek Bové alelnök úrral. Igen, nehézségek vannak, de egyetértünk minnyáján a nehézségeket meg kell oldanunk. Nem mondhatjuk egykönnyen azt, hogy a helyzet rossz. Hiszen megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi mezőgazdasági biztosítások kizárólag a biztosítók érdekét szolgálják, a gazdálkodók pedig nem nagyon kötik meg a biztosításokat, hiszen akkor hiányzik a beruházási, befektetési tőkéjük. Éppen ezért egy minimális biztosítási alapot kell megteremteni, lehet ez az Európai Unió részéről megteremtett biztosítás is, nem kell ennek magángazdasági biztosításnak lennie, minden esetre stabil alapot kell biztosítani az európai gazdálkodók számára. Elhangzott a szolidaritási alap is több szövegkörnyezetben, illetve az Euró- a biztosítással való összefüggésben is. Fontos, hogy ezt a kérdést mélyebbről megvitassuk, Tisztáznunk kell, hogy milyen célért dolgozunk, milyen célt akarunk elérni. Vannak kollégák, akik azt kérték, hogy specifikusabb esetekről is szóljunk. Szóljunk a gyakorlati szolidaritásról. Valóban ez kívánatos. A szövegben Ugyanakkor szó van arról, hogy milyen formát is öltsön a gyakorlati szolidaritás, vagy a szolidaritás a gyakorlatban. Becsvágyó célokat tűztünk ki bár, de markánsan kell ezeket megfogalmazni, és persze nehéz munka vezet odáig, amíg a célok megvalósulnak. Nagyon sok a különbség, és rengeteg különfajta égi csapás, földindulás csaphat le a földre, rengeteg arcot ölthet a katasztrófa, ezért nem tudunk részleteiben elmélyedni a szövegben. Meg szeretném köszönni mindenkinek, akik támogattak, és természetesen a jövőben is szívesen dolgozom mindenkivel együtt azért, hogy létrejöjjön egy fontos és pontos konvergencia. Köszönöm szépen! A módosító indítványok beadásának határideje március 1 -e. Déli 12 óra. Most pedig a napirend következő pontjára térünk rá. George Lyon. A kap jövője 2013 után. Az előadó George Lyon. Ez az első eszmecsere ebben a témában. Emlékeztetném önöket, hogy március 17-én e témában meghallgatásra kerül sor. A, ezzel az alkalommal Teles biztos is lesz egy eszmecsere, mégpedig április 12-én. Uh, thank you. Uh... Most Lion úr észreveteleit szeretnénk meghallgatni. Köszönöm, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy eszmecserét folytathatok önökkel a KAP 2013 utáni jövőjéről. Ez az egyik legfontosabb munkája a szakbizottságnak és Lisszabonnal kapcsolatosan most már együttdöntési hatáskörünk van, úgyhogy ez nagyon fontos eleme ennek az eszmecserének vagy vitának. Emlékeztessük magunkat, hogy eh, honnan is jövünk, ezért érdemes egy kicsit visszapillantani, mielőtt megállap, megtervezzük a jövőt. A kap eh, jövője eh, szempontjából lényeges, hogy az elmúlt 20-25 évben nagyon sok változás történtek abban, termeléstámogatástól elmozdult a termelők támogatása felé. Hiszen ez onnan indult ki, hogy a világpiacon hogyan találja meg a helyét az európai termelés, és az elmúlt 25 évben a piac orientáció is fokozódott, Azt is látjuk, hogy egyre inkább elismerik az értékelők, hogy a gazdák több funkciós szerepet kell, hogy betöltsenek, részt vesznek az élelmiszertermelésben, a környezetvédelemben, a jó állat tenyésztési módszerek kialakításában, a tájak megőrzésében és a fenntartható gazdálkodási gyakorlatok kialakításában. Az elmúlt 25 évben tehát sok változás történt, és a KAP az egyik legintegráltabb EU politika, és ezért a legnagyobb költségvetési szeletét fedi le, erről is sokszor megfeledkezünk, de el kell ismernünk, hogy az elmúlt 20-25 évben csökkent ez a részesedés, korábban 70% volt, és most olyan 30-valahány százaléka a teljes EU költségvetésnek, miközben meg kétszereződött a gazdálkodók száma, akik ilyen támogatást kapnak, mióta a 12 új tagállam csatlakozott az EU-hoz. Az 1980-as években intervenciós felvásárlásokra fordult ez az összeg, és most ez az ez az arány 12% alatt van, a többi a közvetlen kifizetésekre kerül. Ez óriási nagy változás az, a kap életében, és a gazdálkodók életében is, akik a, alkalmazkodtak ehhez a változáshoz. Ez azt jelenti, hogy ők sikerrel vették azokat az akadályokat, amelyekkel találkoztak. Ami a jövőt illeti a kihívásokat, a legfontosabb kihívás az élelmiszerbiztonság fenntartása. 6 milliárdról 9 milliárdra bővül a világ lakossága 2050-re, és Kínában, Indiában, ahogyan tehetősebbek lesznek az emberek, nagyobb igény lesz az élelmiszerre, ugyanakkor meg kell tartanunk a biodiverzitást, és védenünk kell a környezetet, ezek is fontos célkitűzések. Ezért merült fel, ezzel kapcsolatosan merült fel még a klímaváltozással kapcsolatos vita is, és az világos, hogy hogy vagy ugyanannyi földön, vagy kevesebb földön, ugyanannyi vagy több élelmiszert kell termelni, kevesebb vízzel és kisebb energiafelhasználással. Ezek a kihívások, ez óriási kihívás a jövőre nézve, és továbbra is meg kell felelnünk a fogyasztók és a társadalom elvárásainak élelmiszerbiztonság szempontjából, minőség szempontjából, állatjólét szempontjából és az adó fizetők számára megfelelő értékszolgáltatásának szempontjából. Ha a kap megszűnik, bizonyára ez óriási nagy hatása lenne az európai gazdálkodók életére, és óriási kihívást jelent az előregedő, idősödő lakosság is világszerte, hiszen egyre kevesebb fiatal választja ezt a tevékenységi formát. Nagy kívások ezek, és hogyha látjuk a föld elhagyásnak a folyamatát, akkor ezt is kihívásnak értékelhetjük. Ezek a legfontosabb kihívások a kap jövője előtt, és ez meghatározza a prioritásokat is. Nem akarom teljes mélységében bemutatni a prioritásokat, csak egyfajta rálátást szeretnék biztosítani. A legfontosabb prioritások 2013 után, hogy méltányosabb, zöldebb és fenntarthatóbb európai mezőgazdasági termelés alakuljon ki ebben az időszakban, és az egyik legfontosabb prioritás az kell, hogy legyen, hogy az Európai Unió agrárágazata versenyképessé váljon. Ez az egyik legfontosabb cél 2013 utánra nézve. Óriási a verseny, és nem szabad megfeledkeznünk a támogatásokkal kapcsolatosan, hogy a világ többi fejlett országa is támogatja a gazdálkodókat, és velük kell versenyeznünk, ezért nem szabad egyoldalúan visszavonni a támogatást, hiszen akkor ez versenyképességi problémákat okozhat export területén. Alapvetően a mezőgazdaság versenyképességét kell fenntartani, és természetesen az élelmiszer termékek színvonalát, minőségét, és a méltányos kereskedés feltételeit az európai gazdák számára, hiszen óriási a verseny a támogatott kereskedelmi partnerektől. Ha megnézzük a statisztikát, látjuk, hogy a legtöbb fejlett országban támogatást élveznek a gazdálkodók, arról sem szabad megfeledkezni, hogy a, a kapnak jó értéket kell szolgáltatnia az adófizetők számára, ez is kulcsfontosság a prioritás. A kap zöldebbé kell, hogy váljon, a piac nem ö, fogja azt jutalmazni, hogyha nem fordítanak a gazdálkodók figyelmet a fenntarthatóságra és a környezetvédelmi szempontokra. Ez is fontos cél. Aztán van egy másik célkitűzés, egy széles témakör, a CO2 kibocsátás csökkentése, és a, ez is nagyon fontos prioritás az éghajlatváltozás összefüggésében, a termelés hatékonysága alapvető jelentőségű ebből a szempontból, és a szűkös erőforrásokkal való gazdálkodás is. Csökkenteni kell az administratív terheket a gazdák számára. Erről is beszéltünk tegnap, ez is kulcsfontosságú prioritás. Végül pedig az EU ban a gazdákat méltányos bírálásban kell részesíteni már, ami az adózásokat illet, illetve a támogatásaikat, tehát igazságosan kell ezt a költségvetést elosztani, amely minden tagállam számára méltányos. Aztán kulcskérdéseket is szeretnék felvetni, talán jó volna ezekre választ kapni ma ebben az eszmecserében. Érdeklődve hallgatom majd a kollégák hozzászólásait. A költségvetés méretével kapcsolatosan mi legyen az álláspontunk? Sokszor beszélünk a politikáról, de a költségvetésről nem annyit. Erről a szakbizottságnak véleményt kell nyilvánítania. Az álláspontunkat ki kell alakítanunk a 2013 utáni költségvetés szempontjából is, figyelembe véve a prioritásainkat. Aztán a költségvetés méltányos megosztása a tagállamok között, ez is kulcskérdés. Melyek a ki leosztási kulcsok az egyes pillér szempontjából, hogy méltányos legyen és átlátható, igazságos ezeknek az alapoknak a kiosztása, milyen kulcsokat kell itt alkalmazni. Azután hívünk, hiszünk-e a nemzeti társfinanszírozásban, támogatjuk-e ezt az elképzelést? Nagy kérdés, fontos kérdés. A szakbizottságunknak ebben is állást kell foglalni. Aztán a piac támogatási intézkedések, biztonsági háló, a volatilitás kérdése, a biztonsági háló szempontjából a jelenlegi intézkedések megfelelőek-e, hogyan kívánjuk ezeket átalakítani, új intézményekre és intézkedésekre is szükség van-e aztán kockázatkezelés, erről is nagyon sokszor beszéltünk, a versenypolitika kiigazításáról erre is szükséges le, eh, szükség lehet, hogy újra szabályozzuk a piacot, és magántőkét is bevonjunk ebbe. Az egyik valamely dél-európai országokból származnak ezek a kezdeményezések, tehát a piac támogatási intézkedésekről is állást kell foglalnunk. A szakbizottság gondolja el, hogy a pillér, egyes pillérnek erősnek kell lennie, és kiegyenlített alapon, ugyanazon az alapon kell a kifizetéseket eszközölni, az új tagállamok többségek területi alapú kifizetéseket dolgoznak, a régi országok pedig 1999-es vagy 2000-es, 2001-es alap, adatok alapján fizetik a kifizetéseket, és hogyha kiegyenlített lesz, vagy egységes lesz a kifizetések rendszere, akkor ez most területi alapú lesz. Ez nagyon fontos, mert ez pénzügyileg nagyon sok kérdést felvet. Aztán nagyobb rugalmasságra szükség van-e a tagállamok szempontjából, illetve hogy hogyan használják ki az első pillért. Ez csak egy kifizetés lesz, vagy pedig több támogatási forma között oszlik meg, hogy megfeleljen a tagállamok sajátos körülményeinek. Nagyobb rugalmasságra van bizonyos tagállamokban szükség a gazdák támogatása szempontjából. Szükség van-e tehát nagyobb rugalmasságra, legyen ez zöldebb az első pillér, az, a kereszt megfelelés is nagyon fontos kérdés. Ezzel kapcsolatosan is érdekelnek majd az a vélemény, érdekel majd a véleményük, milyen irányban kell elmozdulnunk az NFI, az az egyes pillérben legyen-e, az EFSO, aztán az társfinanszírozás kérdése is nagy kérdés. vagy ezektől a pillérektől úgymond szabaduljunk, megmondjuk nekik búcsút, és szervezzük át teljes mértékben a támogatási rendszert, ezt is meg kell vizsgálnunk. Aztán a második pillér a vidékfejlesztési intézkedések szempontjából mik az elképzelések. Én tudom, hogy mi ebben az álláspontunk, Tom, de azt tudnom kell, hogy a szakbizottság hogyan gondolkodik, vagy legalábbis az elnök úr. Aztán a második pillérben inkább a, a környezetvédelem legyen a kulcsprioritás, nagyobb rugalmasságot adva a tagállamoknak, ezek is fontos kérdések. Azután sok kérdés felmerül, de mindenképpen meg kell tárgyalnunk, hogy az egyes kettes pillér szerinti finanszírozás hogyan alakuljon. Ezt kialakítjuk az első napon, és hét évig ugyanígy történik, vagy pedig időközben rugalmasságra is lehetőség van. Erről is megvan a magam álláspontja, de kíváncsi vagyok a szakbizottság álláspontására. Nagyon kíváncsian várom a, az észrevételeket ebben a vitában. Tudom, hogy most nincsen sok időnk erre, de remélem, hogy majd március közepén a következő ülésünkön is visszatérünk erre a témára. Köszönöm szépen. Bene, grazie Giorgio, credo che sia davvero molto... Köszönjük szépen. Köszönjük, George. Nagyon fontos vitának nézünk most elébe. Carissimi colleghi, iniziamo dall'onorevole Calniete. Kezdjük akkor az első hozzászólóval. Kányéte asszony. Kányéte asszony, parancsoljon. Itt vagyok, itt vagyok. Elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Ugye három hasonló témájú jelentést fog előkészíteni a szakbizottságunk, és mindig az elsőnek van a legnehezebb dolga. Bizonyos kérdésekre választ kell adnunk, de meg vagyok arról győződve, hogy ha vitát kezdeményezünk, akkor közösen meg is fogjuk találni a válaszokat a nyitott kérdésekre. Hagy utaljak még egyszer arra, amit már többször elmondtam. A KAP 2013-at követően három kulcsfontosságú elvnek kell megfelelni ez az aktivitás, a kiegyensúlyozottság és az egyszerűsítés. Ez a három vezérmotívum kell, hogy vezéreljen bennünket a társadalom felé tett szolgálatainkra is igazak ezek a megállapítások, hiszen minden egyes európai gazda és minden egyes európai tagállam ugyanazt az elbánást kell, hogy kapja a támogatásokkal kapcsolatosan. A számításoknál objektív kritériumokra kell hagyatkozni. A gazdaságosság egy nagyon fontos elem, tekintettel kell lenni az állatjólétre, az állatvédelemre is, és nem lehet egyszerűen csak történelmi referenciaértékekre visszanyúlni. Egy egyedi támogatásra is szükség van, egy ilyen eszközre azokban az éri, érintett régiókban, amelyek különös nehézségekkel küzdenek, és amelyek nehéz klimatikus körülmények között kénytelenek gazdálkodni, hiszen a klimatikus adottságokat nem lehet megváltoztatni, ezek viszont hatással vannak egy bizonyos parcellán zajló művelési ágra, illetve mezőgazdasági tevékenységre. Ezáltal természetesen a versenytorzítást szeretnénk visszaszorítani, amely a KAP központi eleme. A közös agrárpolitika legyen hatékony a kiadásokat illetően is. Mindenképpen szálljunk sikra azért, hogy erősödjön a verseny, megfelelő célzott intézkedések révén. Azok, akik úgy gondolják, hogy a közvetlen kifizetések rendszerét vizsgáljuk felül, annak biztosítására, hogy ezek a kifizetések a célkitűzéseknek megfelelően történjenek, azt kell mondanom, hogy ez rendben van, hiszen áttekintésre került ez a rendszer, egységes kifizetést állítottunk föl, annak érdekében, hogy stabilizálni lehessen a jövedelmeket, és egy fenntartható mezőgazdaságot tudjunk biztosítani, amely egyben piacorientált is. Az új célkitűzéseinknek, az új politikai célkitűzéseinknek azonban nem feleltek meg ezek a kifizetések, hiszen ezeket történelmi referenciaértékekre alapoztuk. Tehát az új tagállamokra nézvést ezek nem hoztak egyenlő bánásmódot. Ez megmutatkozik többek között abban is, hogy az új és a régi tagállamok vonatkozásában a közvetlen kifizetések nagy különbségeket mutatnak. Fennáll annak a veszélye egyébként, hogy a rossz irányból közelítünk a probléma felé, és ez elhangzott a jelentéstevő részéről is. Először is abban kellene megállapodnunk, hogy az agrárköltségvetés egyáltalán hogy is nézzen ki, nem pedig fordítva kellene közelíteni a problémáról. Tehát nem először az általános költségvetésről, majd pedig az agrárköltségvetésről kellene megállapodnunk, hanem fordítva. Hiszen a források elosztásáról döntünk akkor először, is utána határozzuk meg a célokat. Ezért úgy gondolom, hogy inkább a célkitűzéseket kellene rögzíteni először, majd pedig megállapodni az célok megvalósításához szükséges források volumenét illetően. Csolos biztos úrral ebben a szakbizottságban bizonyára fogunk tudni eszmét cserélni ezekről a kérdésekről, és abban is bízom, hogy a szükséges döntéseket meg tudjuk hozni, mielőtt a következő pénzügyi tervet rögzítjük és pontosan körülhatároljuk. Elnök, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a felszólalási időket kicsit korlátoznunk kell, különben nem jutunk a végére a listának. Először is a frakciók koordinátorai kapnak szót, és őket nem is akarom korlátozni mondókájukban, de aztán mindenképpen erre fogunk sort kerülni, keríteni. Elnök úr, köszönöm szépen. Pár fontos információt szeretnék megosztani önökkel és a jelentéstevővel. A szocialista frakcióban nagyon jó hiszemű, jó indulatú megjegyzéseket fogalmaztunk meg Nyilván nem forradalmat akarunk csinálni itt a kap reformja kapcsán, de alapvetően egy nyugodt változtatást szavatolunk. Egy olyan helyzetben vagyunk, hogy választanunk kell, új kihívásokkal találkozunk, új problémák vetődnek fel, és ezért egy igazságosabb reformra kellene elszánnunk magunkat. Következő prioritásokat emelném ki. Szocialistaként mi egy valódi, közösségi agrárpolitikát kívánunk megvalósítani, éppen ezért mindenfajta renacionalizációt elutasítanunk. A kofinanszírozás eszköze éppenséggel ezt ö, hozná magával. Erről mindenképpen vitát kell folytatnunk. Nincs legitimitása annak, hogy egy ö, magasabb költségvetést hagyjunk jóvá, majd pedig nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Nem lehet az adófizetőktől pénzt követelni, anélkül, hogy tudnánk, hogy mire fordítanánk ezeket az összegeket. Megfelelő célkitűzéseket kell tehát rögzíteni, politikánk leírásával, hogy el tudjunk számolni az adófizeték felé. Indokolni kell tehát a támogatásokat a polgárok felé. Ugyanúgy a gazdák és a tagállamok között is egyenlőséget kell biztosítani, hatékonynak kell lennie a támogatásoknak, társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi kihatásai kell, hogy legyenek a támogatásoknak. A kapot orientálni kell a gazdákra, hiszen ők az első számú szereplői a mezőgazdaságnak. Az is nagyon lényeges, hogy egyszerűsítsük a rendszert. Három fontos szempontot emelnék ki. Legyen egy olyan támogatási rendszer, ahol a legtöbb támogatást koncentráljuk, amelyek eljutnak a gazdák felé az első vagy a második pillér alatt. Ezt egy egyszerűsített, egy egységes rendszerbe kellene koncentrálni. Ugyanakkor egy piac szervezési rendszerben is gondolkodni kell. Kérdéses, hogy milyen eszközökkel legyenek több, legyen több eszköz, vagy inkább egységesítsük, koncentráljuk ezeket az eszközöket. Olyan támogatási rendszert szeretnénk, amelyeket külön választanánk a közvetlen támogatásoktól. Az üzemi támogatásokat, például a fiatal gazdák felé, vagy pedig az erdőgazdaságok felé orientálnánk, az európai alapok eszköztárzárába kellene integrálni ezeket a pótlólagos támogatásokat. És természetesen a vidékfejlesztéssel is össze kell kapcsolni ezeket a támogatási elképzeléseket. Ezek lennének tehát a legfontosabb prioritásaink. Azt kell mondanom, hogy nagyon jó munkát végzett, jó meglátásokat közölt a jelentéstevő, és mindenképpen arról is eszmét kell cserélnünk, hogyan tudjuk konkrétizálni ezeket az elképzeléseket. Elnök, Albert ez következik. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. A 60-as évek elején foglalkozom az agrárpolitikával, és hát nyomon is kísérem, hogy mi történik a gazdákkal, a földeken, illetve hát az agrárpolitikával. Nagyon sok döntésnél én is jelen voltam, a döntéshozatalnak részese voltam, és ezért azt mondom, hogy ha a költségekről beszélünk, akkor a történelmi folyamatokra azért oda kell figyelni ezeket, el kell tudni magyarázni a közvélemény felé. Ez a közös agrárpolitika, Azt hiszem, hogy az európai integrációnak az egyik legfontosabb eleme. Agrár költségvetésünk volt már a teljes költségvetés 90%-a is. Hogyha most 30-35%-nál tartunk, akkor látjuk a szerkezetváltást és a változásokat a, az európai általános költségvetésben is. Jó lánynek Leinennek köszönet jár azért a munkáért, amit tett is ezzel kapcsolatban, de a változásokat meg kell magyarázni. Hogyha azt mondjuk, hogy az agrárköltségvetés túlságosan magas a teljes általános költségvetésből, vagy ezen belül, akkor azt kell mondanom, hogy az összes szolidaritási kiadás, kutatási kiadás, talán ugyanez elmondható, hogyha ez lenne a vezérfonal, akkor lehet, hogy a hozzájárulás az 1-3 százalék lenne. Politikai szempontból mindenképpen sikra kell szállnunk annak érdekében, hogy az agrárpolitika rendelkezésre, rendelkezésére bocsátott eszközöket 2013-at követően is megkaphassuk. Ez azt jelenti, hogy több tagállam tekintetében, tehát 27-re, sőt lehet, hogy 28-ra addigra ezeket az összegeket kell tudnunk felhasználni, azaz kevesebbet költhetünk több tagállamra. Csak hogyha tudjuk már, hogy mennyi forrás áll rendelkezésre, kellene majd részletekbe bocsátkoznunk és döntenünk arról, hogy hogyan költjük majd el ezeket. Hallottuk itt azt, hogy a célkitűzésekről is vitáznunk kellene, de ha, de ha már most a részletekig minden követelésünket megfogalmazunk, akkor nem fogunk tudni megállapodni sem a pénzügyi tervről, sem pedig az agrárköltségvetésről, mert akkor egymás hajába kapnak majd a tagállamok. Többet nem szeretnék erről most mondani, úgyis visszatérünk rá. Köszönöm. Köszönöm, Albert. James Nicholson kapja meg a szót. James. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék George-nak, hogy bemutatta a jelentését. Nagyon okos dolog, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy honnan is jövünk. Felmérjük, honnan jövünk. Jól emlékszem a Misály reformokra, amely a mai reformok őse, ősének tekinthető. És ekkoriban a pénz java részét az élelmiszer tárolásra fordították, nem a termelők kapták meg. De ugyanakkor látni kell a piac volatilitását, borulékonyságát, illékonyságát. És valóban valamit tennénk kell. És látni kell a szupermarketek és a nagy élelmiszer kereskedő láncok hatalmát, hiszen, hiszen ők legörgetik a költségcsökkentést a termelőig, ugyanakkor az feldolgozók egyre inkább maguk kezdik uralni a helyzetet. Ezen ádáz árpolitika nevében. Elnök úr, ha nincs pénz a költségvetésben, ezt nem költhetjük el. Ez nagyon egyszerű ez a felvetés, ez a képlet. Persze tudnunk kell, hogy mit költünk el, de hát tudjuk, hogy mire köntjük a pénzt. Tudjuk, hogy egyre több tagállam lesz tagja az Európai Uniónak, ezért egyre jobban kell terjeszteni, elosztani ezt a pénzt. Ám, hogyha nem őrizzük meg a költségvetés sarokszámait, akkor a mezőgazdaság Európában összeomlik és eltűnik, nem lesz fenntartható jövőben, ha csak nem biztosítjuk számára a költségvetést. George sok kérdést vetett fel, és igyekszem nagyon gyorsan válaszolni ezekre. A cross-compliance, a kereszt megfelelés területén látni kell, hogyan lehet egyszerűsíteni az eljárást. Ez túlontúl bürokratikussá vált. Ahogy tegnap mondtam, csak az ostor és nem a mézes madzak politikája határozza meg a igazgatást. Fisher biztos asszony, emlékszem, soft landingről beszélt. Hát most azt akarom mondani, hogy bármi is történjék 2013 után, ez egy evolúciós folyamat lett. Nem lehet azt mondani, hogy 2013-tól megforgatjuk a világot, mindent átalakítunk, valóban soft landingre van szükség. Hallottam, figyeltem arra, amit George mondott az első és a második pilléről, a modulációról hogy érdemes volna esetleg egy pillérre össz, összpontosítani a EU fellépéseit. Nos, nagyon sok minden mondandóm volna, elnök úr, de hát tisztában vagyok vele, hogy sok kollega akar szót kérni. Remélem, hogy a jövőben még eszmét cserélhetünk e témáról, hiszen szakbizottságunk lehetőséget kap legalább most arra, hogy rajta hagyjuk kézjegyünket az európai költség mezőgazdaság kialakításán. Köszönöm szépen Martin Ózli kapszót. Köszönöm, én is a kulcskérdésekre szeretnék korlátozódni. George Lyon előadásában nagyon tetszett, amikor azt mondta, hogy az új agrárpolitikának zöldebbé kell válnia. Ezzel teljes egészében egyetérthetek, hiszen akik azt mondják, minden csak maradjon úgy, ahogy már most is van, egy-két dolgot kell legfeljebb megváltoztatni. Úgy hiszem, hogy ezek az emberek nem tekintenek a valóságra. Ha már két évünk van arra, hogy megfogalmazzuk, hogy milyen lesz a reforma, akkor fontos, hogy a megfelelő célokat is körülírjuk. Az, élet, az éghajlatváltozás, a biológiai sőkszínűség és az agráre eszközök igazságosabb elosztása kulcskérdést kell, hogy jelentsenek ezért jelen politikánkban is a kérdések elemzésére kell, hogy szorítkozzunk. Sokan beszéltek arról, hogy a világpiacot kell szem előtt tartani, az elmúlt években erről beszéltek, és fontos, hogy megakadályozzuk, hogy kiszorítsanak bennünket a piacról. És mondták ugyanezek biztonsági hálókra van szükség, különben a szabad versenynek kell átengedni mindent. Most nem tudom, hogy ez vezető e Nézzük meg, mi történt a tejpiacon. Még többe kell, kerül az adófizetőnek, ha az úgynevezett biztonsági hálókat kihúzzuk. Világos szabályokra van tehát szükség a piacon. Nekünk kell meghatároznunk a játékszabályokat, és hasonlóan a pénzügyi piacokhoz a politika vezető szerepét kell biztosítani. A piacok egyedül nem fogják tudni megoldani a kérdéseket. Az a problémánk, hogy a mezőgazdaság az Európai Unió sok régiójában visszakozóban van. Sok mezőgazdasági munkahelyet veszítettünk el, és nem lehet célunk, hogy sok pénzt eh, investáljunk egy eh, területre, ahol um, végül a pénz elvész. Tehát fontos, hogy a régiók kérdésére is kitérjünk, és lássuk, hogy milyen célokat akarunk szolgálni az új agrárpolitikával. Sok kérdést megfogalmaztak. A pénzeszközökről csupán annyit szeretnék mondani, hogy először a célokat kell definiálni, mi a cél, hova akarunk eljutni, és ebből kell eredeztetni a pénzeszközöket. Szerintem téves sorrendiség volna, hogyha először arról beszélnénk, hogy mennyi pénzt akarunk kapni, és utána határoznánk meg, hogy milyen célokat szolgálna el költségvetés. Hova tartunk tehát ez a kérdés? De teljesen világos, hogy az egész kapnak igazságosabbnak kell lennie a gazdálkodók számára, és az egész Európai Unió számára is, és ez alapján kell meghatározni az új súlypontokat de, mint mondottam, kritikusan kell megvizsgálni, hogy a jelenlegi kap mit tett, ebből tanulságokat kell levonni. Nem elfogadható, hogy a mezőgazdaságban még súlyosabb az újraelosztás, mint régen, mégpedig úgy, hogy nagyon kevés üzem kapja a pénz, a támogatás legnagyobb részét. Így tehát, és összességében pedig a piacon a mezőgazdaság jelentősége csökken, mind a bevételek, mind a, a gazdasági szerep tekintetében. Új szabályokra van tehát szükség. Most veszi kezdetét az eszmecsere, ezt az eszmecserét, ezt a vitát komolyan kell, hogy kihasználjuk. Ne sürget, hagyjuk, hogy sürgessenek bennünket. Ne kapkodjunk, a gazdálkodóknak ugyanis tudniuk kell, hogy mivel számolhatnak 2013 után, ezért intenzív eszmeserét kell folytatnunk. Remek, köszönöm. A koordinátorok felszólalásai után minden további felszólalót meghallgatunk. Maximálisan két percben. Papasztamkusz képviselő kapszót. Tessék, parancsoljon. Papasztamkusz képviselő. Köszönöm szépen. Egy-két észrevételre korlátozódom majd. Nekünk, az Agri Szakbizottságnak az a feladata, hogy a kapból a jövő politikáját kovácsoljuk ki. Európa képviselője vagyunk, és a vidéki térsége képviselői is vagyunk, így csak ez lehet a feladatunk. Egyetértek Kapula Santosszal, hogy a kap a jövőben is közös politika. Tehát maradjon, tehát a kát őrizzük meg a kapból. És úgy gondolom, amennyiben a mezőgazdasági ágazat pozitívan járul hozzá a társadalom életéhez, akkor valamilyen módon ezt kompenzálni kell, és a működéséhez szükséges pénzügyi támogatást meg kell neki adni. Nekünk kell döntenünk, döntenünk arról, hogy 2013 után melyik a kap legmegfelelőbb modellje, és ezután kell csupán a költségvetésről beszélnünk. A sajátossága alapján az ágazatot nem lehet a piaci szabályoknak, a piaci mechanizmusoknak átengedni. Az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem nagyon fontos szempontok, ezért nem lehet ezt az ágazatot egyedül magára hagyni. Zajlik a vita a közvetlen támogatásokról, erről beszélünk még. Én minden esetre a közvetlen támogatások híve vagyok a mezőgazdálkodók számára. A régiók bizottsága a régiók bizottságának megfelelő szerepet kell biztosítani, és amennyiben a volt biztos asszony visszasírja a régi pozícióját, akkor igenis tegyen meg mindent azért, a régi biztos tegyen meg mindent azért, hogy a célokat elérjük. Ami pedig a VTO tárgyalási fordulót illeti. Állandó jelentéstevője vagyok ennek a témának, és valóban nem tekinthetünk az európai agrárpolitikára a WTO eseményeit figyelmen kívül hagyva. Agrárköltségvetés. Elnök úr, korábban nem szóltam hozzá, azért, mert most akarnék hozzászólni. Ez egy mítosz szerint, hogy az agrárkiadások az európai GDP 2,5%-et teszik ki. Ennyit tesz neki, ez nem mítosz, ennyit tesz neki, még kevesebbet, nem olyan nagy összeg ez. Az ágazat 1,2%-kal hozzájárul a GDP-hez. Az ágazat maga nem termeldeficitet, mi több a GDP-t gazdagítja. Köszönöm szépen, és megadom a következő szó, felszólalónak a szót. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani George-nak a jelentésért. George ellátogatott uh, Észak-Írországba, és sok uh, helyi gazdálkodóval találkoztunk, úgy gondolom, hogy a kappal kapcsolatos vitát nem csak itt kell lefolytatnunk a szakbizottságban, illetve a kormányzatokkal, az Európai Bizottsággal, hanem kapcsolódni kell azokhoz, az emberekhez is, akik magát a munkát végzik. Nagyon örültem, hogy fontosnak tartja az élelmiszer ellátás biztonságát. Ez nagyon fontos kihívás Európa számára, és e köré építhetjük fel a kap új formáját. Persze más kihívások is vannak, amelyeket említett az előadó is. Nagyon fontos, hogy az élelmiszerbiztonság kérdését figyelembe vegyük, és a növekvő népesség problémáját is. Az is fontos, hogy a költségvetés jól készüljön el, és értem, hogy nagy a verseny a forrásokért, az erőforrásokért, de ha többet akarunk, mint a jelenlegi költségvetés, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk növelni a költségvetésen belüli arányrészt. Az egyik legfontosabb kérdés a közvetlen kifizetések kérdése volt Észak-Írországban. Nálunk a historikus kifizetések rendszerét alkalmazzák, nem az, a, nem az átlag kifizetéseket, és megoldást kell találnunk erre a kérdésre. Elsősorban a kap feladata az, hogy megfelelő, méltányos jövedelemhez juttassa a gazdákat, és megfelelő értéket szolgáltasson az adófizetőknek, és az európai fiatal gazdálkodóknak is ösztönzést kell arra adnia, hogy belépjenek ebbe az ágazatba. Az én régiómban a legtöbben csak részmunkaidőben dolgoznak a mezőgazdaságban. Nagyon fontos, hogy méltányosak, kiegyenlítettek legyenek a versenyszabályok az európai termékek tekintetében, illetve a szabályozás tekintetében az iparág jövője szempontjából ez nagyon lényeges. Köszönöm szépen! mir is, mire is van szükségünk. Elemeznünk kell a kap eredményeit, az eddig elért eredményeket és problémáit, és csak ez alapján alakíthatjuk ki a jövőre vonatkozó célkitűzéseinket. Nagyon fontos, hogy az élelmiszeripari, az élelmiszer program jelentés alapján az élelmiszer krízis tanulságait levonjuk. Az élelmiszer ellátás biztonság alapvető jelentőségű igény. A piac nem tudta megoldani a pénzügyi válságot. A mezőgazdaságban 15%-os fluktuáció van évente a termés átlagokban, és ezt nem hagyhatjuk a piacra, hogy oldja meg. Az, a beavatkozásra, az intervencióra szükség van. Az egységes piac sok mindent elért, de van világpiac is, és meg kell vizsgálnunk a globális problémákat is. Ezen a szintéren milyen szerepet játszhat az Európai Unió, például a WTO tárgyalásokra gondolok. Azután ott van ez a 2020-as stratégia, de alig említik meg benne a mezőgazdaságot, a kapot vagy az élelmiszerellátás biztonságát. Az új célok kitűzése szép dolog, de nem beszélünk arról, hogy mi jó, mi működik, és az eddigiekben milyen eredményeket értünk el. A mezőgazdaság a társadalomnak sok mindent nyújt ezt nem kell mind a kapból finanszírozni, vannak aztán társadalmi előnyök. Azt is mondhatjuk, hogy bizonyos mezőgazdasági tevékenységek a vidéki közösségek érdekeit szolgálják, tehát ezeket nem kifejezetten a kapból kellene finanszírozni. Abban is bizonyára megegyez egyetértés van közöttünk, hogy a különböző országok között méltányos leosztásra van szükség. De ugyanez a megállapodás érvényt nyer majd a tagállamok között is, vagy a parlament plenárisán? Egyébként a GDP 0,3%-áról beszélünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nos, bizonyára a szobában is, itt a teremben is van egy kis globális felmelegedés, ahogyan az agrár ágazat problémáiról beszélünk. Először is gratulálnék Lájen úrnak. Úgy vélem, hogy nagyon jól felvázolta a helyzetet. Először a céljainkat kell meghatároznunk, Először is az élelmiszerellátás biztonságát, sokan említették ezt, azután azt, hogy most láthatóan élelmiszertermelési többlettel kell szembenéznünk, de ez nem feltételenül marad így, hiszen növekszik a népesség. És aztán ott vannak a környezetvédelmi kérdések is, hogy a környezetvédelmileg fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat kell támogatnunk. Aztán ott van a mezőgazdaság szociális szerepe, támogatja a mezőgazdaság a vidéki lakosságot, visszafogva ezzel a városokba vándorlást. Nagyon nagy örömmel hallom, hogy konszenzus alakul ki a kollégák között a tekintetben, hogy méltányosabbá kell tenni a rendszert, és a kifizetéseket igazságosabbá, illetve kiegyenlítettebbé hiszen olyan különbségek vannak a kifizetésekben, hogy a legtöbben 600 eurót, a legkevesebben 17 eurót kapnak hektárra számítva. Nem tudom elképzelni, hogy a költségvetés csökkenjen. Nagyon nehéz kiegyenlíteni ezeket a különbözőségeket, hogyha nem növekszik a költségvetés. Az Európai Parlament hatáskörét megerősített a Lisszaboni szerződés, és ezt éreztetnünk is kell. A költségvetésért harcolnunk kell, kemény harcot kell vívnunk érte. A vita a Költségvetési Bizottságban is ugyanilyen fűtött volt. Köszönöm. Smith úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden fogok szólni George nagyon jó kérdéseket tett fel, ennek a szakbizottságnak is jó kérdéseket tett fel. Én az élelmiszerellátás biztonságáról beszélnék. Mindannyian megállapodtunk, hogy egyszerűsíteni kell a kapot, de ilyen és ilyen feladatokat pedig kicitűzünk a kap számára. Én nem ellenezném azt, hogy ezek a célok megfogalmazásra kerüljenek, de a támogatási mechanizmusok átalakítása szempontjából mindezt figyelembe kell venni. Elsősorban az élelmiszer termelésre kell összpontosítanunk, ezt kell hatékonyá tenni, és nem szabad, hogy a nemzetközi szabályokat nem választott testületek erőltessék ránk. És beszélünk arról sokszor, hogy nem azonosított juhok érkeznek a közösségbe, és egyéb élelmiszer kockázatok nem mindenhol felelnek meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket mi kitűzünk élelmiszerbiztonság szempontjából. A strukturális alapok hatékonyabb kezelésére is szükség van. Mi tényleg komolyan gondolkodunk a kap egyszerűsítéséről, és én a magam szerepét ebben be fogom tölteni. Én nem ellenzem a különböző célkitűzéseket, de a vidékfejlesztés, régiófejlesztés, illetve a strukturális alapok szerepét is figyelembe kell venni a helyi élelmiszerellátásban, ha biztosítani akarjuk a megfelelő minőségű élelmiszert az Európai Unióban. Azt gondolom, hogy ez az elsődleges célkütőzés, ehhez képest minden más másodlagos jelentőségű. Köszönöm. Smith úr. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm az előadó munkáját, köszönöm, hogy a vitát ilyen szellemben vezette fel. Persze agályok is felmerülnek az emberben, a gazdálkodók sorsával kapcsolatosan, hiszen a mezőgazdaság olyan tevékenység, amelyben nem lehet 180 fokos fordulatot venni ilyen rövid idő alatt, hogyha fejleszteni akarjuk a mezőgazdaságot, akkor az irányváltást megfelelően elő kell készíteni. Bár az Európai Unió szinten az, a mezőgazdaság rendelkezik a legnagyobb költségvetéssel, mindig a mi feladatunk, hogy megvédelmezzük ezt a költségvetést, és bizonyítsuk hatásosságát. Bizonyára mindenki emlékszik, hogy a kap eredetileg nem mezőgazdasági politika volt, hanem az élelmiszer önellátást kívánta biztosítani Európában. Olyan kontextusban mozgunk, amikor tudnunk kell, hogy 2006-7-ben mi történt, árváltozások történtek, és látjuk, hogy növekedtek a fogyasztói árak is. és láttuk, hogy milyen hatással van ez a háztartások költségvetésére. Ezt az érvet is figyelembe kell vennünk, hogy a jövőre nézve megfelelő szakpolitikát építsünk fel. Olyan politikára van szükség, amely szabályoz, és ezt a szabályozást nem lehet a 80-as évekbeli eszközökkel megtenni. Most már nem hatan vagyunk, hanem 27-en, nem ugyanolyan nagyságrendekről beszélünk a mezőgazdaságnak továbbra is fejlődnie kell, beszéltünk a versenyképességről, kutatásra is kell támogatást biztosítani, modernizálni kell a gazdaságokat, az új koncepciókhoz, az új módszerekhez hozzá kell illeszteni a működésüket. Amikor a klímaváltozásról beszélünk, akkor meg kell adni az eszközöket ahhoz, hogy ilyen módon korszerűsítsék a, a gazdaságokat. Végül pedig szó volt arról, hogy esetlegesen újra nemzet, újra államosítás történne, illetve a nemzetek szintjére való lebontása a politikának. Én ezt ellenezném. A 27 tagállam sorsa összekapcsolódik ebben a témában, vagyis az élelmiszerönellátásban. Egyenként külön-külön nem tudjuk biztosítani az önellátást, enélkül a szakpolitika nélkül. Köszönöm szépen, José Bavé két perc, aztán a következő felszólaló. Euh, Én is szeretnék gratulálni az előadónak. Úgy gondolom, hogy a vita is azt mutatja, hogy mindenki készen áll arra, hogy ugyanabban az irányban haladjunk előre, és ez pozitív dolog. Nagyon fontos, hogy gyorsak is legyünk, válsághelyzetet élünk át, erről már sokan beszéltek, de van egy szám, amire szeretném felhívni a figyelmüket. Ma, amikor erről vitázunk, minden három percben felszámolnak egy gazdaságot, egy mezőgazdasági üzemet. Úgyhogy valóságos válságban élünk. A római szerződés alapvetéseiből indultunk ki, hogy élelmiszert biztosítsunk az európaiak számára, hogy a fogyasztók megfelelő szinten, árszinten kapjanak élelmiszert, illetve megfelelő jövedelmet biztosítsunk a gazdálkodóknak ezt igazából nem tudom, hogy el tudtuk-e valaha érni, vissza kell térnünk ehhez a szerződéshez, tanulni a múlt hibáiból, és 95 óta, mióta a WTO szabályok közébe került a mezőgazdaság szabályozása, és azóta romlott a helyzet az Európán belüli árkiigazítás, a világpiaci árakhoz való igazítás – nem igazán vált be, hiszen a gazdasági valósághoz nincsen köze a világpiacon kialakult áraknak a különböző támogatások miatt és a többlettermelés miatt. Úgyból meg kell gondolnunk, hogy Európában hogyan tudjuk megfizetni a gazdálkodó költségeit, munkáját, és így tudjuk csak támogatni illetve így tudjuk kiegyenlíteni a nemzeti eltéréseket. Sokan beszéltek a környezetvédelemről. Úgy gondolom, hogy a rendszer átalakítására itt is szükség van, és alapvető, hogy más országokkal milyen kapcsolatot tartunk fenn, például a déli országokkal. Jelenleg torzul a verseny tudjuk, hogy mi torzítjuk mások számára, nem a másik irányban működik ez. Ezért fontos, hogy a mezőgazdasági politika eszközei ne tegyék tönkre a leggyengébb országok mezőgazdaságát. Köszönöm, José. Köszönöm szépen. Utolsó felszólalónk következik. Köszönöm szépen. Olyan kapra van szükség, amely 500 millió polgár vonatkozásában megfelel. Nem csak a gazdákról beszélünk, tehát ez egy közösségi politika legyen. A környezet vonatkozásában a természet és a mezőgazdálkodás nyilván fontos szempontok, és a mezőgazdasági termékeknek az előállítása is ide tartozik. Nem csak a klímaváltozás a nagy kihívás, hanem az élelmeszés is, a környezet védelme, az energia, ellátás, biztonsága. És mindezek biztosítására szükség van megfelelő költségvetési eszközökre. Tehát egy olyan stratégiára van szükségünk, amely mindent átfog. Ha csak a piac felől közelítjük a problémát, akkor természetesen lényeges a, a megfelelő ár és a piacra jutás. A mezőgazdasági piac egy különlegesnek mondható piac, nagyon sok egyedi vonása van, és itt a termelő felől éppen ezért támogatásokat kell nyújtanunk. Szükség van egy biztonsági hálóra, hogyha kialakulnak az egyensúlytalanságok, az egyenletlenségek a piacon, az export visszatérítési mechanizmusokra utalnék itt, de ez önmagában nem elegendő kompenzáció, hiszen tudjuk, hogy az árfolyamok is változnak, ezekre pedig Európán belül elég nehéz reagálni, viszont sokan visszaélnek ezekkel és manipulálnak velük. Aztán hozzáfűzni még a következőt minden megfontolásunk alapján valószínűleg olyan végeredményre jutunk, amely minden polgár számára fontos és remélhetőleg kielégítő lesz. Köszönöm szépen, hát egy percben megpróbálok mindent elmondani. Che quest'oggi sia avuto perché mi dà strumenti. Először is köszönet jár azért, hogy erre a vitára sor kerülhetett, hiszen ezáltal én is számos fontos kapaszkodó pontot kapok, amit majd elviszek magammal a Költségvetési Bizottságba, hiszen ott én vagyok a felelőse a mezőgazdaságnak. A mezőgazdasági költségvetést pedig meg fogjuk védeni. Nem fogok most részletekbe bocsátkozni, hiszen bizonyára lesz majd idő, hogy egy későbbi alkalommal visszatérjünk erre. A mezőgazdasági politikát, az agrárpolitikát a költségvetésen belül indokolnunk kell más politikai területekkel szemben, amelyek felől nagyon erőteljes igényekkel jelentkeznek. Közös védelmi politikával is számolnunk kell, ugye ez eddig nem létezett, és ez nagy finanszírozási igényekkel fog előállni. A tájrendezés, a fogyasztóvédelem is nagyon fontos politika, de ez ugye nem csak az agrár szempontokat tartja szem előtt, hanem számos más szempontot is. Már most köszönöm a módosítókat és a javaslatokat, amelyekkel majd meg tudjunk védeni a mezőgazdasági politikát más politikai területekkel szemben. Köszönöm szépen! Először is azt a kérdést kell föltennünk, hogy kire vonatkozik a kap. Nem csak a gazdákra vonatkozik a közös agrárpolitika, hanem a fogyasztókra is. És éppen ezért a saját oldalunkra kell állítanunk a fogyasztókat is, hiszen ők döntenek arról, hogy mennyi forrás álljon rendelkezésre, és mi valósuljon meg ebből a költségvetésből a kap vonatkozásában természetesen. Tehát fel kell tenni a kérdést, hogy például a vidéki lakosok valóban tudják-e teljesíteni, megvalósítják-e a kap célkitűzéseit, amely aztán minden európai fogyasztó és polgár számára például jó minőségű élelmiszer biztosít. Ha tudunk erre a kérdésre válaszolni, akkor jó úton járunk előre még akkor is, hogyha ez nem annyira népszerű kérdés mostanában. Aztán, hogyha megvizsgáljuk a agrárpolitikát, akkor támogatni tudjuk azokat a gazdákat, akik jó minőségű árucikkeket juttatnak a piacra, megfelelő árakon. Segítenünk kell a gazdákat az egész Európai Unión belül egy egységes támogatás formájában. Ez is egy nagyon lényeges dolog. A szolidaritás, segítenünk a vidéki lakosokat és gazdákakat, akik nem a piacra termelnek, de akik vidéken laknak, és akiknek a megélhetése nem biztosított az EU-s támogatás nélkül. Az ő számukra minőségi közszolgáltatásokat kell biztosítani. Ezek változások, de a, egyfajta paradigmaváltozáshoz fog vezetni. Újfajta életmódra rendezkednének be például vidéken is. Sport létesítmények kialakítására is gondolok itt. Elnézést, lejárt az idő, mondja az elnök, és elvette a szót nagyon fontos kérdésről van szó, úgyis vissza fogunk erre térni, mindenki szeretne még szót kérni, de el kell mennünk 12.30-kor. Jár úr. Tessék, egy perc. Köszönöm szépen a szót. Én azokhoz tartozom, akik úgy gondolják, hogy itt a szakbizottságon belül egyezzünk meg azokról a pontokról, amelyről tényleg konszenzus van, Ugye itt olyan mezőgazdaságot szeretnénk, amely megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, versenyképes, fenntartható és megélhetés biztosított, biztosított a gazdáknak. Egy megfelelő költségvetés is szeretnénk, és itt nem százalékokról kell majd vitáznunk, mert igazából az euróban kifejezett összegek a lényegesek néha úgy járunk itt el, amikor a költségvetésről vitázunk, mint a kollektív szerződéseknél folytatott vitáknál. Azt kell mondanom, hogyha most itt leküzdve látjuk már a konkrét számokat, akkor időnk lesz még bőven arra, hogy a konkrétumokról, a részletekről is beszéljünk. Köszönöm, ezt szerettem volna csak elmondani. Elnök, következő felszólaló. Két témáról van szó, a költségvetés, illetve az, hogy legyen elegendő pénz a következő pénzügyi tervben, hogy a mezőgazdasági kiadásokra jusson elegendő. És ne járjunk úgy, mint az elmúlt időszakban. Vannak olyan országok, amelyek a kapból többet kapnak, mások kevesebbet, például ugye az új tagállamok, de vannak olyan régi tagállamok is, akik tulajdonképpen, mint egyfajta bianco csekket kapnának, nagy visszatérítéseket, és kvázi nem fizetnek be semmit. Ügyelnünk kellene arra, hogy ez a jövőben változzon, aztán szükség van persze az egészséges élelmiszerekre, egyáltalán az élelmiszerellátás biztonságát is szavatolni kell. Ezért lényegesek a WTO tárgyalások, fontosak a piac szervezés, mikéntjei. Ezért aztán a kapra vonatkozó szabályozást úgy gondolom, hogy meg kell változtatni a következő pénzügyi terven belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. A vitát le kell zárnunk, de megint kollega kap még szót. Igen, a 2011-es költségvetés probléma lehet számunkra, hiszen nagyon szorosak a költségvetési sarokszámok. Tehát a költségvetés szorít, mondhatni a költségvetés cipője szorít, és um, látni kell azt is, hogy a tisztelt házban zajló vita sokkal inkább a, költség, a környezetvédelemre vonatkozik, a Agri szakbizottságot kivéve mindenki arra tör, hogy a agrárköltségvetést megcsipkedje, és a környezetvédelmi költségvetésbe csatornázza át a pénzeket. Miközben a volatilitás, a sérülékenység fennáll. Ne felejtsük el, hogy mi volt a tejpiacon. Ne dobjuk el az eszközeinket, amíg nincsenek jobbak. Ami pedig a pénzeszközök redistribúcióját illeti. Nos, ez a gazdálkodók pénze, és a gazdálkodók zsebéből nem lehet csak úgy kivenni a pénzt. Ezt mi, politikusok is meg kell, hogy fogalmazzuk, Világosá kell tehát tenni, hogy mi a redistribúció célja, és ugyanakkor azt is látni kell, hogy tisztességesnek, fernek kell lenni. A gyerekeim állandóan ezzel traktálnak, hogy legyek fair, de a fairség nem egyenlő az egyenlőséggel. Nem mindig akkor vagyunk a legferrebbek, hogyha egyenlősdik játszunk. Tehát minden jót kívánok neked, George, ehhez a vitához. Elnézést kérek a kollégáktól, akik nem kapnak szót, de be kell fejeznünk. Sok kérdés van még, amelyel foglalkozni kell. Köszönöm szépen George munkáját, amely nagyon értékes volt, és pozitív, modern és átlátható közös agrárpolitikára van szükség de nem csak a mezőgazdaság területén, hanem minden európai állampolgár számára. Két dolog merül föl. Egyrészt, amiről McGuinness asszony beszélt, az a fontos tehát, hogy informáljanak bennünket a költségvetés 11, 2011-es költségvetés helyzetére. McGuinness asszony kap szót. Nos, mint hogy a bizottság két, kész, későn adta át ezt a dokumentumot, ezért a 2011-es költségvetésről a Költségvetési Szakbizottság készítelő elő dokumentumot, eh, ma folytatják le a vitát. Egyetértek a jelentéstevő által készített jelentéssel, és kérem a kollégákat, akiknek észrevételeik volnának ezzel kapcsolatban, hogy vegyék fel velünk a a, az információt, és fontos, hogy egy-két módosítót átalakítsunk, illetve a cikkek sorrendiségét átalakítsunk, de nagyon szorít az idő, tehát kérem, hogy minél gyorsabban jöttesek ezt hozzánk. Végezetül pedig hányó képviselő úr szól a igen, tehát neki adom meg a szót. Nos, a lengyel kormány öt éves um, átmenetet kér, és uh, úgy döntött, hogy um, átalakítja az egységét. Um, 18 ezer um, állat fér el az új épületben, és ugyanakkor 190 ezer fontot kell ráfordítani arra, hogy ezt az új épületet átalakítsa, és öt évvel ezelőtt ugye az állattartási új szabályok kezdtek érvényesülni, és kíváncsi volnék, hogy Rumá, Románia és Bulgária milyen módon... Tree cages in Poland can be sold to the UK as long as they are in the process